az új parlament külügyi bizottságának alakul ülését megnyitom. Szeretném emlékeztetni a képviselőket az ülés céljáról. Azért vagyunk itt, hogy a bürót megalapítsuk, amely az elnökből és négy alelnökből áll. a házszabály 191-es cikkének értelmében. A következőképpen fogunk eljárni. Először az elnököt fogjuk megszavazni a külügyi bizottság élére, ezután következik az alelnökök megszavazása. Kijelentem, hogy a szavazatképesek vagyunk. A 195-ös cikkettes bekezdése értelmében 19 képviselő és jelöltként elnöki posztra a kollégák frakcióból, vagy pedig a képviselők 5%-ának javaslata alapján ö, kerülhet jelölésre. Ez a 13-as cikk egyes bekezdés értelmében négy képviselő. A frakciók vezetőit kérem, hogy mondja el az álláspontját Szalafranka úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! frakciónk nevében, az Európai Néppárt nevében, és új párom által ugye megállapodtunk el már Brokkal, abban, hogy Albertini úr legyen a jelölt a parlament jó néhány képviselője számára. Ő egy közismert személyiség, hiszen a közlekedési szakbizottságban dolgozott, és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, milánói főpolgármester volt, és éppen ezért elnök úr nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy őt jelölhetjük, Albertini urat az elnöki posztra. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Szalafranka úr. Van-e még más ö, jelölt? Nem. Nincs, köszönöm szépen. Akkor a bizottság elnökének kijelölése következik. Van-e valaki, aki azt szeretné, hogy titkosan szavazzunk? Ez egy harmadra van szükség, ehhez 13 képviselőre a 191-es cikk második bekezdésének második alpontja értelmében nincs senki. Ebben az esetben Albertini úr az első és egyetlen jelölt, úgyhogy elnökén nyilvánítom. May I congratulate? Gratulálok Albertini úrnak, mint leköszönő elnök, az új elnöknek. Kérem, foglaljon helyet itt a pulpituson, és vezényelje el a további választásokat. Permettetemi prima di procedere al seguito delle... Köszönöm. Mielőtt folytatnánk a munkát ebben a bizottságban, talán eh, hadd eh, mondjak néhány dolgot arról, ami itt most történik. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak és mindannyiuknak eh, ezt a bizalmat, és külön köszönöm az olasz delegáció tagjainak a bizalmat, illetve azt, hogy engem választottak. Ugyanakkor kötelességem a hálámat kifejezni egy barátom iránt, egy kollega iránt, aki válhatott volna az Európai Parlament elnökévé, Mario Mauro, és aki érthető okokból úgy érezte, hogy nem kívánja ellátni az AFET elnöki posztját, illetve az olasz delegáció vezetőjének posztját, ugye, mert ezt ajánlották fel neki, amikor a posztokat elosztották. Tehát ő visszavonta a jelöltségét, nem kívánt onnantól kezdve elnöke lenni az Európai Parlamentnek, amikor ez kiderült, és éppen ezért én köszönettel tartozom neki. Itt nyilván vannak olyanok, akik egyébként szakmailag kompetensebbek, mint én vagyok, hogy betöltsék ezt a pozíciót, de hogyha visszatekintek személyes múltamra, üzletemberként, egy szakszervezet vezetőjeként, illetve Milánó polgármestereként, játszott szerepemre, illetve az ott betöltött funkciókra. Úgy tűnik, hogy sikeremnek sikeremnek talán az volt az oka, hogy nagyon jó embereket sikerült kiválasztanom magam mellé segítőnek, mindig nagyon büszke voltam az engem körülvevő munkatársakra. És most is, amikor újra megköszönöm, a segítségüket, illetve a bizalmukat. Biztos vagyok abban, hogy jól el fogom tudni látni ezt a feladatot, mert a munkatársak, akik nagyon hozzáértőek, majd mindenben segíteni fognak engem. Tehát eh, remélem, hogy ezt a feladatot majd kellő alázattal és elkötelezettséggel fogom tudni eljátszani, eh, olyan személyként, aki teljesen elkötelezett eh, eh, a feladata iránt, és abban a tudatban végzem a munkámat, hogy a munkatársaimban megbízhatok, rájuk számíthatok, a bürót segítő munkatársakban és mindannyiójukban, akik tagjai ennek a bizottságban, ennek a bizottságnak biztos vagyok benne, hogy az önök támogatását is élvezni fogom. Azt hiszem, hogy akkor most tovább léphetünk, és az eljárás értelmében az alelnökök megválasztására kerül most sor. Az, az előzetes döntés alapján eh, egy egyéni megközelítést kívánok alkalmazni. Eh, először is most felkérem a frakciókat, hogy első alelnöknek, nyilatkozzanak első alelnöknek, kit szeretnének jelölni. E, melyik frakció jelöli az első alelnököt? Ki kívánja bemutatni az első alelnök jelöltet? La parola. Bel, bel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst wil ik u... Elnök úr, mindenek előtt e, hadd gratuláljak kinevezéséhez. Már előre is örülök az együttműködésnek, ismerjük egymást, nagy bizalommal viseltetünk ön iránt. Tudjuk, hogy kedves barátságos ember, nagyon kedves barátságos országból érkezett, és Isten áldását kívánom önnek az elkövetkezendő évekre. Frakció nevében Plovera kollégát szeretném javasolni első alelnökként az AFET szakbizottságban. Őt is ismerem már jó tíz éve, nagyra értékelem, hatalmas nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Öt évig volt az olasz szenátus külügyi bizottságának elnöke, az Európa tanácsban tevékenykedett, ezen túlmenően minden ismerettel és képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássa. Ha chiesto la parola l'onorevole Panzeri, a cui la do. Prego. Panzeri. Panzeri úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Egyetértek ezzel az alelnöki jelöltel, de szeretnék egy politikai megfontolást is megosztani önökkel. Egy olyan szemét jelölünk, akivel kapcsolatban semmilyen kételjünk nincs. Egy meglehetősen euroszkeptikus politikai mozgalmat képvisel, és éppen ezért a jövőbeli tevékenységétől kell függővé tennünk a hozzájárulásunkat. Ez attól függ tehát, hogy milyen tevékenységet lát el, és valós külpolitikai tevékenységet kell, hogy betöltsön az intézmény keretében. Ez pedig olyan valami, ami ugye Piovera úr hatáskörébe kell, hogy tartozzék majd. Ezt azt hiszem mindenképpen meg kell, jelöl, jel, meg kell fogalmazunk most, hogy a jövőbeli félértéseket elkerüljük. Mindannyian szeretnénk egy európai, egy valós európai külpolitikát, egy reális politikát. Köszönöm. Van még egy hozzászólás. Tannok úr, tessék. Köszönöm, eh, elnök úr nem ismerem Provéra urat, eh, rövid eh, az ismerettségünk csak, egyszer találkoztam vele, de sajnálatosnak tartom, hogy euroszkeptikusnak nevezik. Mi eurorealisták vagyunk, és Eh, van Orden kollega, illetve egy más kollégánk már volt eh, alelnöke ennek a bizottságnak, eh, és ő nyilván büszkén viseli az euroszkepticizmus bélyegét, de azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak van egy múltja, miszerint konstruktív vitát folytatunk Európa jövőbeni irányultságáról, és ez nem szabad, hogy kizárja valakinek a jelöltségét, hogy mit gondol az európai integrációról. Köszönöm. Köszönöm, Tenok úr, az észre észrevételeit. Lunacek úr. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében hadd mondjam el, hogy Provera úrat támogatni fogjuk, mint első alelnököt. Azonban hadd szóljak pár szót ezen pozíció politikai jelentőségét illetően. Nagyon fontos számunkra az, hogy a sokszínűség Európáját lássuk a külügyi bizottság elnökségében is. az általunk is megválasztandó alelnök vonatkozásában amellett szeretnék szólni, hogy a sokszínűségre helyezzünk hangsúlyt a menedékkérők, menekültek kell kapcsolatos munka is fontos szerepet játszon ebben, úgy, hogy ezt a, a ház szellemével is össze tudjuk előképpen kötni. Nagyon fontos szerepet játszik, tehát az alelnök, ezek a kérdések is fontos szerepet kell, hogy játszanak. Grazie per anche lei, onorevole Lunacek, per il suo intervento. Rendben, köszönöm szépen Lunacek asszony a hozzászólását. Ha nincs egyéb megjegyzés, parancsoljon a szó. Mr. Chairman, Elnök úr, Nyilván útmutatásképpen létezik a DONT rendszer. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kiosszuk a különböző feladatokat annak függvényében, hogy hányan vagyunk a különböző frakciókban, illetve az egész parlamentben. De mindenképpen, ha ez a szabály, akkor ezt tiszteletben fogjuk tartani. A gond az, hogy kollégáim eléggé erőteljes politikai fenntartással rendelkeznek. Ez pedig olyan fenntartás, amely nem Provera úrral szemben létezik, hanem az általa képviselt pártal szemben. Ezért akartuk ezt az egyértelmű nyilatkozatot tenni fenntartásunkról, aggályunkról, vagy kívánságunkról, ha fogalmazhatok így, nevezetesen, ha megválasztásra kerül Provera úr, akkor lehet, hogy jó lenne, hogyha Európa párti politikát képviselne és támogatna, és hogyha szavazásra kerül a sor, a kollégáim úgy döntöttek most, hogy tartózkodnak. Abban az esetben, ha szavazásra kerül a sor. Elnök, köszönöm szépen, Severin úr. Brock kollega kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a megválasztásához gratulálni. Biztos vagyok abban, hogy az ön vezetésével, azzal a nagy tapasztalattal, amelyel ön rendelkezik, az elkövetkező két és fél év során kitűnő munkát végzünk, és Zárius Volszkinak, elődjének is szeretnék köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy nagy szaktudással és hozzáértéssel irányította az utóbbi két és fél évben ezt a szakbizottságot. Szeretnék a most folyó vitához egy megjegyzést hozzáfűzni. Osztom egyes kollégák által hangoztatott aggályokat, ami az Európa párti vagy Európa szkeptikusokat illeti. Másfelől azonban ezen poszt betöltése nem feltétlenül jelenti a politikai ö, színvallást. Úgyhogy a múltban is természetesen problémáink voltak ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy tartanunk kellene magunkat a szabályokhoz. Provéra úr kénytelen lesz ezen szakbizottság álláspontját képviselni, és amint ha abban az esetben, ha nem képviselni a szakbizottság álláspontját, akkor az problémát jelentene. De azt hiszem, hogy meg kellene adnunk neki azt az esélyt, hogy az európai intézményekben képviselje a szakbizottságunkat, és éppen ezért frakcióm nevében azt szeretném mondani, hogy a megállapodás fényében Provera úrra szavaznánk. Mi pare che con eh, l'intervento eh, del... Eh, Úgy tűnik, hogy eh, Van Orden úr szeretne még hozzászólni, de szerintem le kéne zárnunk ezt a vitát, és végre eh, rátérni a választásra. Van Orden úr ön szólhat hozzá utoljára. Nos, köszönöm. Én magam is eh, gratulálok az ön megválasztásához, elnök úr. Kicsit zavar engem, hogy milyen megjegyzések hangzottak el itt az imént. Én nem vagyok se kutyája, se macskája jelöltnek, de azt kell mondjam, hogy itt egy elvi kérdésről van szó. Mindannyiunkat a e, demokratikus, felhata, de, e, demokratikus módon választottak meg a választók, akiknek e, eltérő véleménye van arról, hogy hogyan és milyen irányba haladjon tovább Európa. És mi őket képviseljük. Egész egyszerűen nem tisztességes egyfajta ortodoxiát ráerőltetni azokra az emberekre, akik elnökei vagy alelnökei a szakbizottságoknak. A parlamentben előforduló minden vélemény jogosult a képviseletre a szabályok értelmében megfelelő módon. Tehát járjunk el egy kicsit óvatosabban azokkal a kifej, azon kifejezések használatával, amik itt elhangzottak. Köszönöm. Bene. Ringrazio onorevole Van Orden e ora chiedo Köszönöm szépen. Most pedig fel szeretném kérdezni, hogy van-e még valaki más jelölt, vagy tekintettel arra, hogy szükség van megfelelő támogató létszámra. De úgy tűnik, hogy nem kell se titkosan szavaznunk, sem más jelöltet állítanunk, így felkiáltással, közfelkiáltással megszavazzuk első alelnöknek. Provéra urat, és kérem jöjjön ide. Akkor a második alelnök megválasztása következik. Talán nem kell ilyen sokat vitatkoznunk erről, de nyilván, aki hozzá szeretne szólni, megkapja a szót. Melyik frakció szeretne hozzászólni? Parancsoljon, Szeverin. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek. A korábbi hozzászólásom során eh, elfelejtettem önnek gratulálni elnöki megválasztásához, és elfelejtettem elmondani azt, hogy nagyon reméljük, hogy eh, a eh, tisztelt ház és állampolgáraink érdekében jó együttműködés alakul ki közöttünk. Ami a második alelnöki javaslatot illeti, Johan Mircea Pascu úr, a jelölt, akit már az érettebb képviselők ismernek, mert ugye öregek nincsenek közöttünk. A korábbi ciklusból ismert már, hiszen szintén alelnök volt, akkor a negyedik alelnök ennek a bizottságnak, és most így előléptethető lenne, ha megszavazzák második alelnöknek. Megvan a megfelelő tapasztalata alelnökként. Románia védelmi minisztere is volt néhány évvel ezelőtt, úgyhogy a nemzetközi kapcsolatok terén is vannak tapasztalatai, és nagyon remélem, hogy munkája hozzáadott értéket képvisel majd a munkánkban. Köszönöm. Severin, anche in questo caso procedere... Köszönöm, Severin úr. Itt is meg szeretném kérdezni, hogy van-e még további jelölt, vagy a frakciók képviseletében van-e még valaki hozzá szeretné szólni? de mivel szavazó képesek vagyunk, meg szeretném kérdezni, hogy van-e valaki, aki titkosan akar szavazni. Úgy tűnik nem, tehát nem akar senki titkosan szavazni. Akkor közfelkiáltása Baszki úrat második alelnöknek választhatjuk. Köszönöm. Procediamo ora alle Akkor a harmadik alelnök megválasztása következik. A frakciók nevében szeretném megadni a szót kinek. Ki prende la parola? Ki szeretne hozzászólni? Parancsoljon, Brock úr. La parola. Elnök úr, Szalafánka kolléga és a néppárt nevében is Dominik Bodízre szeretnék javaslatot tenni. telefonál a Dominik Bodic urat javasolnám erre a pozícióra. Nagy öröm számomra az, hogy ilyen tapasztalt kollégát javasolhatok, aki ugyan most újra új tag, új itt a parlamentben, bár régebben már volt parlamenti képviselő, Toulouse polgármestere volt, nagy tapasztalata van sok területen. Arra kérném tehát a kollégákat, hogy támogassák ezt a javaslatot. se nessuno dei presenti eh, propone l'elezione a scrutinio segreto e non vi sono a jelenlevők közül senki nem akar titkos szavazást, és nincs más eh, jelölt, akkor közfelkiáltással Baudi eh, képviselőt harmadik alelnökkének nevezzük ki, és kérem jöjjön ide. Következik a negyedik alelnök megválasztása, és megkérem, hogy az a kollega, aki jelöltet be akarja, be, jelöltet be akarja mutatni, tegye azt, ővé a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is frakcióm a GUE nevében Először is frakcióm az Egyesült Baloldal nevében szeretnék gratulálni önnek megválasztásához, másodszorban pedig Melenson kollégát javasoljuk a negyedik alelnöki posztra. Melenson úr egy olyan személyiség, aki nagyon hosszú tapasztalattal rendelkezik a francia szenátusban, dolgozott a szenátus külügyi bizottságában, és ezen kívül szakbizottságunk titkára is volt, úgyhogy Melenson urat javasoljuk. Köszönöm szépen a kollégának a bemutatásért. Van-e még jelölt? És van-e valaki, aki titkosan kívánna szavazni a negyedik alelnökre? Úgy tűnik nem. Ezért közfelkiáltással negyedik alelnöknek nevezhetjük Mileson urat. És kérem, jöjjön ide a pulpitusra, csatlakozzon hozzánk. Köszönöm, Bene, prima di eh, procedere alle eh, comunicazioni. Rendben, akkor nézzük a közleményeket a következőkben végzendő munkáról. Csak annyit szeretnék mondani, hogy olyan helyzetekkel kell szembenéznünk, amelyek a saját gyökereinkhez vezetnek vissza. És most el kell mondanom, hogy mellettem olyan kollega ül, aki rendkívül nyitott egyes, az ország és egyes városok lenyűgöző volta iránt ugyan nem Milánóban született, hanem Németországban, Trierben. Úgyhogy valóban európai, egészen véletlenszerű okoknál fogva utalnék ezekre a dolgokra, amik körülöttem történnek. Püspöknek választották, de nagyon nehezen tudta eldönteni, hogy hogyan is tovább. Úgyhogy szinte ez modellértékű helyzet. Úgy tűnik számomra, hogy ugyanebben a szellemben, hogyha szerényen hozzá hozzáhasonlíthatnám magam, utalnék azoknak az embereknek a méltóságára és tapasztalatára, akik körülvesznek minket. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy együtt fogunk tudni működni, és persze sokat tanulunk majd, anélkül, hogy azt akarnánk, hogy bár, azt, akarnánk mondani, hogy bárkit is bármire tanítani akarnánk. Úgyhogy nagyon köszönöm a támogatásukat, nagyon köszönöm ö, azt a szellemet, amelyben létrejött ez az ülés, illetve amelynek szellemében a viták lefolytak, a vélemények elhangzottak, és szeretném bejelenteni, hogy a külügyi bizottság következő ülésére jövő héten kerül sor, kedden 21-én délután háromkor a brüsszeli Antal József épületben, a 2Q2-ben. Köszönöm szépen, Brand asszony. Szeretnék mindenkinek gratulálni a megválasztásához. A zöldek és az EFA nevében azonban hadd mondjam el, hogy sajnálatos, hogy egy nő sincs ott az elnöki pulpitusnál, és ez nagyon sajnálatos, hogy senki nem jelölt nőt, de ettől függetlenül mindenkinek minden jót kívánok, és hát együtt kívánunk működni önökkel. Eh, e Nos, én egyébként osztozok az ön megfigyelésében, illetve hát sajnálkozásában, de hadd tegyem hozzá, hogy jó lehet a büróban most nincs nő, a koordinátorok között van nő, tehát úgy gondolom, hogy mégis a bizottság vezetői tisztségviselői között azért találunk nőket. 21-én 11.30-tól lesz a kibővített bürónak egy ülése 11.30-tól 12.30-ig az Aspegy E1-ben Brüsszelben, de ezt majd megkapják írásban. Azt hiszem, hogy most nekem már nem kell mondanom semmi egyebet. Mindenkinek minden jót kívánok, és jó munkát!